Okay, we start. Rendben, akkor elkezdjük a délutáni ülést. Az első napi rendi pontunk az Egységes Tanácsi Testület egy tagjának kinevezése. Pedro Masárdot köszöntöm. Ő az Egységes Szanálási Testületbe a bizottság által javasolt személy. A az Egységes Szanási Testület szabályzatának 56-os cikke értelmében a tanács elfogad egy végrehajt végrehajtási, végrehajtási határozatot a kinevezésre vonatkozóan, miután a parlament jóvá hagyja a bizottság javaslatát. A gyakorlatban a következő eljárást fogjuk alkalmazni erre az eszmecserére. Lesz egy bevezető, amelyet Pedro Machado tart meg, kb. 5 percben. Ezt követi egy forduló, amelynek során négy percben tehetnek fel kérdéseket a képviselők, és meghallgatjuk a válaszokat is. Minden frakció egy ilyen részt kap, és amennyiben lehetőség nyílik a Catch the Eye alapján, szintén egy, egy-egy kétperces fordulóban meghallgatunk kérdéseket, illetve válaszokat a képviselőcsoportok részéről. Amennyiben lehetőség nyílik erre, és Macsádó úr is ezt szeretné, még egy két perces lezáró nyilatkozatot is tehet. Most pedig megadom a szót Pedro Macsádónak. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, egy megtiszteltetés és egy nagy felelősségi számomra, hogy eljöhettem a mai meghallgatásra az Egységes Szanási Testület tagjaként való kinevezésem alkalmából. Az átláthatóság az Európai Unió egyik sarokköve, és az ilyen szerepkörök esetében nagyon fontos, hogy a demokratikus létjogosultságot is biztosítsuk. Szeretném a szanálásról ismertetni, a, ismertetni nézeteimet, illetve pályafutásomat bemutatni, valamint jelezni azt, hogy miért miért neveztek ki erre a posztra. Az Egységes szállási Testület egy bankunió létrehozása szempontjából egy kulcsfontosságú pillanat. Az EDIS rendszer létrehozása nem jelentheti azt, hogy a másik pillért nem építjük tovább. Az SRB az Európai Szanálási Struktúra része. Ide tartozik az egységes szanálási mechanizmussal kapcsolatos rendelet is, az SRB teljes körű kapacitásáról tett tanúbizonyságot egy rövid időszak alatt, és ez a szanálás tervezésével kapcsolatban, illetve a döntéshozatal kapcsolatban is komoly lépéseket tett lehetővé, de ez nem egy légüres térben történik, és a hatékonyság érdekében szükség van egy olyan műveleti környezetre, amely a céloknak megfelelő. Szeretném felvázolni, melyek a kihívások. Először is egy kettős környezetben működünk. A szanálást az európai hatáskörbe helyezték az európai bankok esetében. A bankok fizetésképtelenségével kapcsolatos jogszabály egyértelmű, a különböző tényezők vehetnek, vezethetnek a fizetés képtelenséghez, a bankok csődjéhez. A betét garanciarendszert kell kiemelnünk. Vannak olyan intézmények, amelyek a közérdek kritériumának nem felelnek meg. A vita a kapcsolatban, hogy a, D, hogy a DGS milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen több rétű, és számottevő abból a, és jelentőségteljes abból a szempontból, hogy a szanálási mechanizmus hatékony-e. A kritikus funkciókat biztosítani kell a betétesek, az adósok és a piacok bizalmának helyreállítása érdekében is. A bankok lehet, hogy hiányolnak, hiány, lehet, hogy nem rendelkeznek kellő garanciákkal ahhoz, hogy bizonyos finanszírozási műveleteket végrehajtsanak. A backstop valószínűleg nem rendelkezik kellő likviditással, a szanálási programnak ez alapvető része, és fontos, hogy az egész, az egész rendszer megfelelően működjön. Lényeges változásokat idézhet ez elő a veszteségek abszorpciója szempontjából. This should go in tandem with the process of identifying possible impediment. Tehát arra van szükség, hogy a korlátokat lebontsuk a szolvalidítás tekintetében, amennyiben ilyenek adódnak. Ezen kívül a felelősségi körök is felmerülnek a kötvények esetében, a a hitelezés tekintetében és a likvid pozícióknak alakulása szempontjából. Mindez persze a tanuláshoz közvetetten kapcsolódik, és meg kell, hogy jelenjenek ezek a tételek a bankok mérlegében. Vannak befagyasztott folyamatok is, amelyek előirányoztatnak ezen intézmények esetére, és előfordulhat az, hogy a hatások azok erőteljesek lesznek a szanálási folyamatnak a végével. A joggyakorlatot is messze menően érvényesítenünk kell, tudnunk kell azt, hogy nem csak ugye jogszabályok léteznek, hanem a joggyakorlatnak is megvan a hatása, és ez kihat az interakcióra a nemzeti hatóságok és az EU-s szanálási testületi viszonylatban. Hölgyeim és uraim, miért jelentkezem ezen pozícióra, figyelembe véve a szakmai előre menetelemet, 2001 óta foglalkozom a banki rendelkezésekkel, a rendeletekkel kialakításával, különböző feladatokat töltöttem be a teljes életpályám során, különböző felelős megbizatásokat kaptam, különböző projekteket, különböző környezetekben vittem végig. Az EKB után 2001-ben a tapasztalatom azt hozta, hogy az Európai Monetáris Unió keretében különböző kihívásokat kezeltem, illetve a bankfelügyelet és a bank szadálási tevékenységekkel foglalkoztam ez tehát mind része a pályafutásomnak az utóbbi évtizedekben. Pénzügyi tanácsadó voltam korábban, mégpedig Portugália szintjén olyan rendelkezések keretében jártam el, amelyeket a későbbiek során átemeltek az új uniós szintre is, és Portugáliában a Dosszátos idejében, a kormánynak idejében jelentős tanulási tevékenységeket vittem végig, jelentős bankokban, különböző hatóságoknál dolgoztam, és hatóságokkal dolgoztam együtt, többek között a Doradi Bank esetében, amelyre az a sötét fény vetült, hogy súlyos pénzmosási akciókat hajt végre. Különböző sikeres jogi projekteket vég, ittem végigkéz, és mindez jól bizonyította az, hogy az Európai Uniós szadalási rezsim, mint hogy rendszer, jogszabályrendszer jól működik ezek azok a kihívások, amelyek lehetővé tették azt, hogy több oldalúan kell, és a folyamatosságnak kell uralnia ezen szadálási tevékenységeket, mégpedig úgy, hogy mind a tulajdonosok, mind pedig az adósok szembesüljenek a különböző fejleményekkel, így akár a veszteségekkel. Biztosítani kell akkor a szolvabilitást, a megfelelő tervezés révén az intézményeknek szintén, és egy erőteljes jogszabályi keret alapján tehát a pályafutásám több ágazatra vonatkozott, többféle országban dolgoztam, és rengeteg tapasztalatot szereztem a szanálás területén. Mindez tanulási folyamat volt, különböző portfólióim voltak tehát, mégpedig az LKB-ban, központi bankban és magánsz szektorban is, magánbankoknál is, tehát ezek a tudásanyagok és eszközrendszerek a birtokomban vannak, amelyek egyben rendbe teszik azt, hogy egy banki környezetben dolgozni tudjak. We move on to the first... Köszönöm, akkor folytassuk az első kérdéssel, mert közfében a néppárt részéről. Köszönöm szépen, Másádó úr, és köszöntöm. Az egyik legfontosabb kihívás. Ön ért németül? Remek a bankok szanálása során az az, hogy az aktívákat megfelelően értékeljük, e, főleg amikor nem likvid aktívákról van szó. És ez e, annál is inkább így van, mert e, nagyon sürget az idő, és a no creditor worse off elvet nehéz megítélni. A spanyol banka Popular esetében, amikor az Egységes Szanálási Testület értékelte a helyzetet, és aztán ezt többen bírálták, megkérdőjelezték, és bíróság elé, bírósághoz is fordultak. Ön úgy látja-e, hogy itt aktívá válhat az Egységes Szanálási Testület? Felléphet-e? Köszönöm szépen. A keret, nagyon fontos, és sőt kulcsfontosságú a hatékony szanálási kerethez, megoldáshoz. Van egy hétvége a szanáláshoz, és megfelelő értékelési módszertannal kell rendelkezni. Ebben az esetben az értékelés módszertana megalapozott és objektív kritériumokra kell, hogy támaszkodjon, amelyek tulajdonképpen olyan értékelést jelentenek, amelyek méltányosak és közel állnak a piaci értékeléshez. Itt olyan esetekről van szó, amikor a bankok szanálása egy folyamat keretében történik. Ami pedig az értékelést illeti, amit meg kell határozni, és véleményem szerint a tanási testület munkája is ennek fényében alakult, megfelelő, megalapozott értékelésre van szükség a hétvége során, hogy előkészítsük ezt a szanálást úgy, hogy amikor a következő héten a bank ismét folytatja tevékenységét, akkor a szanálás értelmében alkalmazott eszköz biztosítani tudja, hogy a veszteségeket abszorbálni tudja, és az újratőkésítés is biztosított ahhoz, hogy a bank folytatni tudja a megfelelő módon tevékenységét. Ez az, ami kulcsfontosságú annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő értékelést. Egy probléma, amivel általában küzdünk, és amelyel én is szembesültem a Banco Spiritus Santo szanálása kapcsán, egy olyan probléma, amely a folyamat kezdetén jelenik meg. A szanálás előtti mérlegből indulunk ki, és ez nem mindig egy lineáris tevékenységet mutat. Ahhoz, hogy az aktívák részéről az eszközök szempontjából figyelembe vegyük a megfelelő intézkedéseket. Amikor előkészítjük az értékelést, elképzelhető, hogy a szükséges kiigazító intézkedések nem biztosítottak ahhoz, hogy biztosíthassuk azt az összeget, amely által a veszteségek abszorbálhatók ami a BES esetében is így volt. Ezért nyomon kell követnünk az árak alakulását, illetve ezen eszközök értékének alakulását a nyitási mérlegnél, illetve a szanárási hétvége elteltével. Egy célból pedig azt mondhatom, hogy kulcsfontosságú, hogy egy megalapozott megközelítést alkalmazzunk a hétvége során, készek kell legyünk arra, hogy a kiigazításokat végrehajtsuk, de kell egy pont, amikor ezt az értékelést le kell zárjuk. Annak érdekében, hogy a piac helyzete is biztossá váljon, és ezt mutatja a BES bank tapasztalata. Néhány hét elteltével végül képesek voltunk arra, hogy a mérleget lezárjuk, a nyitás esetén ez egy ideiglenes mérleg volt, és aztán bizonyos prudens kiigazításokat eszközöltünk annak érdekében, hogy a bank ismét vissza tudta szerezni a piacok bizalmát. Nagyon gyorsan lezárnám még. Ez eh, természetesen, ennek nincs köze ahhoz az esethez, amelyet ön is említett, a Banco Popular esetét. Az egy eh, másik értékelés, ez az értékelés mentes eset, amikor gyakorlatilag a fizetésképtelenség helyzete következik be, és a hitelezők helyzetét vesszük figyelembe a szanálással szemben, és általában egy ilyen esetben a részvényesek és egyéb adósok nem kerülnek kedvezőbb bánásmódba, mint egy likvidáció, egy felszámolás esetén, és ugyanez lehet igaz a magasabb rangú adósok esetében is. Much. Now Pedro Silva Pereira, SND. Nagyon köszönöm Pedro Silva Pereira SND-től. Nagyon köszönöm, tisztelt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pedro Másádú, köszöntöm itt az Európai Parlamentben. Az ön szakmai önéletrajza, a hosszú tapasztalata a szabályozás, valamint a pénzügyi rendszer felügyeletet terén, nem csak Portugáliában, hanem Európában is. Természetesen a jogászként szerzett tapasztalatához egy mindenképpen egy olyan aspektus, amely erre a posztra önt megfelelővé teszi. Ugyanakkor érdekes lenne, ha megismerhetnénk az ön véleményét az európai esetekről, az Európai Bank szanálási e, esetekről, hogy értékelni tudjuk, hogy vajon a bank szanálást szabályozó rendeletek még esetleg tökéletesítésre szorulnak-e, hiszen a különböző eseteket esetleg ki lehetne igazítani. A portugál esetből, a portugál tapasztalatból kiindulva, ugye említette a Banco Spiritu Santo szanálását, ez Portugáliában, hogy úgy mondjam, eléggé traumatikus volt, annak különböző vetületeit tekintve, ugyanakkor úttörő jellegű is, ami az európai jogi keret alkalmazását illeti. A kérdésem tulajdonképpen az, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a különböző hibákból és nehézségekből, amelyekkel ez a folyamatot járt. És a jogi keret, a jogi szabályozás hogyan kell, hogy változzon annak érdekében, hogy megfeleljen a különböző szükségleteknek, és hogy vissza tudjuk állítani a pénzügyi rendszer stabilitását. If I start... Nagyon köszönöm a kérdést. Először is nézzük műveleti szinten mekkora játékterünk is van, és aztán majd beszéljünk a szanálási keretről is. Véleményem szerint a bankok szanálása esetén rugalmasságra szükség van. A szenelési tervnek mindenképpen rugalmasnak kell lennie. Előfordulhat, hogy a bank szanálása során nem azt a tervet kell követni, amelyet eredetileg a szanálási tervben kigondoltunk. Rugalmasságra mindenképpen szükség van, nem régi esetek is rámutattak arra, hogy nem mindig azt tesszük, amit terveztünk, mert időközben másfajta szanálási mm, mechanizmust kell alkalmazni. Ami nagyon szembeötlő, az az, hogy a szanálási terven belül pontosan kell látni azt, hogy kinek milyen felelőssége is van. Ez alapvető fontosságú a szanálás szempontjából. Hogyha szanálási hatóságként nem vagyunk képesek ezeket az adatokat begyűjteni, akkor nehéz pontosan jól végrehajtani ezeket a szanálásokat. Ez tehát mindenképpen nagyon fontos. Aztán amit még levonhatunk következtetésként, az az, hogy fontos megérteni, hogy a bank felelősségei vagy felelősséggel miben is áll. A kötelezettségek mm, hogy miben is rejlenek egy-egy banknál. Először is előfordulhat, hogy betétesek jogai is előkerülnek, mert pedig, hogyha egy pedig, hogyha befektetőkről is szó van, az meghatározza, hogy a betétesekkel hogyan is kell bánni, és itt a bizalomvesztésnek a veszélye is fennáll. Aztán a jogviták és azoknak a megoldása, azott esetben er, ezekre is szükség lehet. Itt megint csak attól függ sok minden, hogy a bank mennyire kész a piacbizalmát újra megszerezni. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Látnunk kell, hogy a küszöböket kellőképpen magasra kell tenni, hogy a beruházók hozzáférjenek, meg tudják vásárolni ezeket a fajta biztosításokat. Aztán még alapvető problémák is felmerülnek a szanálás során. Méghozzá azért, mert van egységes szanálási keretrendszerünk, csak hogy a tagállami inszolvencia tervek, stratégiák előfordulhat, hogy mások, mint ami az egységes szanálási mechanizmusunkban szerepel. Előfordul, hogy ez a két dolog nem kommunikál egymással. Ebben az esetben előfordul, hogy a bankot nem a tagállami inszolvencia terv szerint szanálják. Ez a különbözőség pedig a szanálásnak a hatékonyságát veszélyeztetheti. Márpedig ezen fizetésképtelenségek esetén az egész szenelási testület ö, sérülhet. Nagyon köszönöm. Szerették az utolsó témára reagálni én is a szenelás témájában. Azt kérdezném, hogy ön szerint a szenelás az sokak vagy kevesek megoldása-e? Én hallottam, hogy a szanálás alapművelet. Csak hogy manapság azt látom, hogy van, aki mentővnek használja, van, aki nem kére mentővekből. Az országok általában a, a mentővet preferálják. Hogyha mindenki számára használható a szanálás, akkor kérdezném, hogy lehetne ezt harmonizálni ön szerint? Lehetnénk-e szigorúbbak? Mondhatnánk-e azt, hogy minden bank felügyelet alá kerül, illetve minden felügyelet alá, alatt álló bank a szanálási mechanizmusnak a hatája alá is tartozik? Aztán azt is kérdezném, hogy ön szerint a szanálási keretrendszert át kell -e dolgozni, vagy ön szerint a szanálási keretrendszer úgy jó, ahogy van, vagy esetleg ne a szanálás legyen a bevett megoldás. Köszönöm. Központi kérdésre világított rá, ez tényleg a rendszernek egy központi kérdése. Én inkább nem mennyiségi szempontokat vizsgálnám, vagyis nem azt, hogy a szanálás az sokak megoldása, vagy csak a kevesek megoldása-e. Inkább induljunk ki abból, hogy a fizetés képtelenség esetén a felszámolás az alapvető, az alap megoldás. A szanálás is előkerül megoldásként méghozzá a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében, a betétesek vagyonának megvédése érdekében. Mit is kell tennünk? Meg kell értenünk először is, hogy ha egy bank valószínűleg nem, vagy úgy néz ki, hogy nem fog csődbe menni, attól még le kell rajta a közérdekűségi tesztet futtatni, hogy megnézzük, hogy milyen kritikai funkciói vannak, milyen kritikai funkciót játszik a piacon, egy adott tagállamban, és azt is meg kell vizsgálni, hogy eh, mindez hogyan kapcsolódik a pénzügyi stabilitáshoz, hiszen végül is ez a legfontosabb kérdés. Aztán ez is előfordulhat, hogy azt mondjuk, hogy a bankoknak a nagy része, a legtöbb bank nem ilyen szerepet tölt be, nem ilyen kritikus szerepet tölt be. Ebben az esetben is az a kérdés, hogy a felszámolás a a nemzeti fizetésképtelenségi tervekben mennyire játsz el, mennyire tölti be hatékonyan a szerepét. eltérnek egymástól az ország, a nemzeti fizetésképtelenségi tervek, nem csak kiváltók, hanem egyéb tekintetből is. Aztán vannak olyan bíróságok is, amelyek máshogyan kezelik az ügyeket, mint mások. Itt a harmonizációra vonatkozó kérdésre reagálnék ezzel. ezt mennyire tartja észszerűnek? Hát ez, ha ez nem észszerű, attól még, ahogyan a, az eredeti beszédemben is mondtam, legalább meg kellene próbálni valamiféle harmonizációt ö, még a folyamatok legelején meg kellene mm, próbálunk próbálnunk kialakítani. Aztán meg kellene néznünk, hogy hogyan lehet a felszámolásokat hatékonyabbá tenni, hogyan lehet olyan rendszert kidolgozni, amelyben alternatív mechanizmusokat is lehet alkalmazni. Ott van az úgynevezett középosztálybeli probléma itt Európában. Talán a GS-ekhez való folyamodás érdekes lehet ezekben az esetekben. Az egyik leghatékonyabb út is lehet ez, hogy a felszámolás alatt álló bankok, amelyek kilépnek a piacról, azok az aktíveikat át tudják vinni, és a felszámolás esetén ezeket esetleg támogatni lehet. Ernest Utesson a zöldektől nagyon köszönöm. Három rövid kérdésem lenne. Először is a közérdek, közérdekteszt. Ön szerint ez a definíció, ez a terminus eléggé pontosan meg van-e határozva? Nem tudom, hogy ön szerint szigorúbb jogi megközelítésre lenne szükség. Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem pedig a következő, ez már a szanálási tervekre vonatkozik. Nemrégiben is láthattuk, hogy lassan fejlődnek ezek a szanálási tervek. Nem tudom, hogy ön mit gondol erről, be lehetne, teljesebbé lehet-e tenni ezt a rendszert. A harmadik kérdésem pedig a következő mi történik a szanálás során, hogyha vannak olyan öm, vannak olyan öm, hitelezők, akik, öm, akiknél rossz elszámolás történik. Mit lehet tenni azért, hogy ezekben az esetekben kompenzációra sor kerülhessen? Ami a közérdekűségi tesztet illeti, igaza van, Mm, valóban egy adott terminussal dolgozunk, ez pedig néha elég nehéz úgy meghatározni, hogy ez elég tömör, és mégis jó legyen. Ezt csak úgy általában mondom. Amire, amit mindenképpen meg kell értenünk, az az, hogy milyen mértékben lehet közérdekű tesztelésre sort keríteni szanálás esetében, úgy, hogy az közben nem mondjuk, a, köz, nem mondjuk a, az állami segély, segítségnyújtás, állami támogatás tesztjéhez hasonlítson. Először is mit gondolunk? Azt gondoljuk, hogy szanálási tervekre nem jó a, um, ez a teszt állami támogatási tesztekre viszont igen. Először is ezzel kezdenék, és hogyha erre megtaláltuk a válaszokat, az összehasonlítás után, a két terminus összehasonlítása után tartunk, akkor egy szélesebb körű eszmecsere során meg lehet nézni, hogy mit is, lehet, mit is érdemes beletenni ebben a közérdekűségi tesztbe. Ahogyan már mondtam, ezt a metodológiát, ezt a módszertant javasolnám követni, ugyanis ez számomra hatékonyabbnak tűnik az eddigi tapasztalatok alapján. És akkor lássuk a szanálási terveket. Én nem gondolom, hogy lassabban fog ez menni. Vannak különböző szanálási tervezési ciklusok, Amióta létezik az egységes szanálási testület. Jelenleg az egységes szanálási testület foglalkozik ezekkel a tervekkel, és van egy nagyon fontos dolog, ez nem más, mint a tervezési ciklus kezdete. Ez az első tervezési ciklus, amely egy éves. Ez nagyon jól mutatja, hogy milyen alapvető fontosságú változásokat láthatunk az új bankcsomag kapcsán. Nem gondolnám, hogy lassabban fog menni a folyamat, sőt, hogyha nemzeti szinten szélesebb körű vizsgálatot tartunk, és megnézzük, hogy mennyire voltak fejlő, fejlesztések. Én azt gondolom, hogy volt fejlődés, volt előrehaladás az Európai Bank ágazatban. Nagyon különböző bank struktúrákat követünk, ezeket nehéz, éppen ezért a terveket nehéz megvalósítani. Különböző bank struktúrák működnek, ezért van néha szükség több időre egy-egy szanálási terv véghezviteléhez. Nem gondolnám, hogy túlságosan lassan megy ez. Ez a mostani ciklus, ez nagyon fontos lesz, főleg áprilistól látjuk majd, hogy mik, mik lesznek a változások. Ami a félre számolást illeti, mindenképpen kompenzálni kell az ilyen hitelezőket. Megtévesztő értékesítés esetén, tehát erre mindenképpen, kompenzációra mindenképpen szükség van. Köszönöm eh, José Guzmán a GUE részéről. Obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna eh, visszatérni a különböző szanálási folyamatokra, illetve a szabályokra, amelyek eh, amelyeken keresztül ezek a folyamatok végbe mennek, ugyanis azt állapítottuk meg, hogy akár a bizottság, akár a különböző érintett szabályozó részéről továbbra is létezik egy olyan megközelítés, amely egyedi esetként tekinti a szanálási folyamatokat, ami számomra problematikusnak tűnik, mert ha konkrét szanálási folyamatokat nézünk meg, olyan bankok esetében, amelyek noha nem azonosak, de hasonlóak, azt állapíthatjuk meg, hogy a szabályozók és a bizottság részéről is nagyon eltérő megoldásokat alkalmaznak. Például a portugál esetben a beavatkozás szintje szerintem túlzott volt. Ebben az esetben nem a szabályozó hatóság, hanem a bizottság egy adott bank vásárlóit, a Banifot kedvező helyzetbe hozta. Szeretném tudni, hogy mi a véleménye arról, hogy hogyan lehetne korlátozni a mérlegelési jogkörét a szabályozóknak, mert végeredményben a különböző tagállamok adófizetői fizetik meg ezért a számlát a bankuniónak ez a modellje úgy működik, hogy a szabályozók vagy a bizottság adott folyamatokat indítanak el, de aztán végül az adófizetők fizetik meg ennek az árát. A második kérdés pedig azzal kapcsolatos, ami a pénzügyi integrációs folyamatot illeti európai szinten. Nagyon sok aggodalmat fogalmazott meg az Európai Központi Bank, a parlament is, azzal kapcsolatban, hogy az európai pénzügyi rendszer tartósan töredezett, és hogyan lehet fellépni ezzel szemben. Ugyanakkor ez a töredezettség többek között úgy működött, hogy korlátozta a pénzügyi koncentrációt, illetve a nemzetközi bankok jelenlétét az európai térségben. Szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye erről. Egy elmélyített pénzügyi integráció vezethet a pénzügyi koncentrációhoz, ahhoz, és ahhoz, hogy egyre nagyobb szisztémikus kockázatot jelenthetnek bizonyos bankok? Um... Köszönöm, és köszönöm ezeket a kérdéseket is, mert uh, ezek nagyon releváns kérdések. Ami a szanálást illeti a különböző eseteket. Említettem, hogy a rugalmasságot fenn kell tartanunk. Szeretnék két konkrét példát elmondani, amikor is ugyanazon szanálási eszközzel gyakorlatilag gyakorlatilag különböző célokat érhettünk el. Az egyik a BES, Ebben az esetben egy áthidaló megoldásra volt szükségünk, mert nem volt vevő, ez az ideális helyzet, amikor szanálásra kerül sor, van egy vevő, és így a jó bank részt el tudjuk különíteni a rossz banktól, és tulajdonképpen a pénzügyi stabilitást így meg tudjuk őrizni, és a betétesek jogait is, így egy áthidaló megoldást kerestünk átcsoportosítottuk az eszközöket azért, mert nem akartuk a zses nagyobb csoportjára kiterjeszteni ezeket az eszközöket. A másik eset pedig nem az Európai Unióban történt, de fontos, mert van kihatással más európai esetekre, az andorai hatóságokkal kapcsolatos, de ott a helyzet más volt. A hatóságot úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a pénzmosással volt összefüggésbe hozható. Ebben az esetben ebben az esetben, amennyiben sikerült az elszámolást végrehajtani, ugyanabban a bankban maradt volna a, a az eszköz. Tehát egy különböző eszközöket alkalmazunk annak függvényében, hogy milyen megoldást tudunk elérni, és hogyan tudjuk a betéteseket is védeni. Azt hiszem, hogy mindkét esetben elértük ezt a megoldást, elértük ezt a célt. Úgy tűnik, hogy ez egyfajta önkényes gyakorlat. Én azt gondolom, hogy a mérlegelési jogkört meg kell őrizni. Ugyanakkor meg kell értenünk azt is, hogy miért próbáljuk ezt, az, ezt a megoldást keresni. Azt hiszem, hogy egy ilyen esetben be kell látnunk, hogy milyen célokat akarunk elérni a szanálási mechanizmussal, amelyet szanáló hatóságként alkalmazunk. Azt hiszem, hogy itt nem igazán beszélhetünk önkényességről, bizonyos mérlegelési jogkörre szükség van, ami kulcsfontosságú és indokolt, és természetesen a felügyeletet itt is biztosítani kell de számomra a rugalmasság megőrzése kulcsfontosságú, amikor egy szanálási programot alkalmazunk, és amikor egy fizetésképtelenné váló bankot kezelünk. A célunk a betétek megőrzése, valamint a pénzügyi stabilitás megőrzése és a bank kritikus funkcióinak a biztosítása, ami pedig a pénzügyi integrációt illeti. Úgy gondolom, hogy töredezett a piac, a pénzügyi piac Európában, főleg a válságot követően, és a töretezett piac mindig rossz a tőke elhelyezése szempontjából. Ez ugyanis mindig arra kötelez, hogy blokkoljuk a tőkét, illetve a likviditást, ezt feltartóztassuk, ami tulajdonképpen a reálgazdaság érdekeit szolgálhatná a konszolidációval nem jönnek létre feltétlenül túl nagy bankok az európai térségben. Azt hiszem, hogy inkább arra van szükségünk, hogy a túlzott kapacitást a rendszeren belül kezeljük. Ugyanakkor ez előnyöket is jelent a fogyasztók és a betétesek számára, és ez a pénzügyi integráció tulajdonképpen itt célja. Én tehát a kérdést inkább a fogyasztók, a betétesek szemszögéből, a, az egyének szempontjából vizsgálnám. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel az utolsó kérdéssel lezárjuk Pedro Machado meghallgatását. Köszönöm. I apologize. Elnézést kérek, mivel egy kis csúszásban voltunk, elfelejtettem megkérdezni öntől, hogy szeretne-e két percben egy zárónyilatkozatot tenni. Szerettem volna megköszönni a figyelmüket, a kérdéseiket, és egy nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy eljöhettem ma ide. Köszönöm szépen. Köszönöm, és elnézést mondja az elnök, de több meghallgatást kell lebonyolítanunk még ma. Egy percet szünetet tartunk, és utána folytatjuk. Okay. Rendben, folytathatjuk a következő meghallgatással. Még mindig az Egységes Tanulási Testület egy tagjának kinevezéséről van szó. Ebben az esetben eh, Jesus Saurinát eh, köszöntöm, aki, akit eh, az Európai Bizottság javasol erre a posztra. Szaurina úrral való meghallgatásunk az SRM rendelet 56-os cikkének fényében történik. A tanács elfogad egy végrehajtási határozatot az elnök, az alelnök és a négy teljes jogú tag kinevezésére, miután a parlament elfogadja a bizottság javaslatát, és bevett gyakorlatnak megfelelően az eljárás, amelyet alkalmazunk az eszmecserére a következő lesz. Szaurina úr tart egy 5 perces bevezetőt, amelyet követően 4 percben kérdések és válaszok követnek. Lehetőség nyílik ugyanezen időkereten belül egy pótkérdés feltételére. Minden frakciónak egy felszólalási lehetőséget biztosítunk, és ezt követően, ha az idő lehetővé teszi, akkor catch the eye folyamat is lehetséges, amelyben figyelme vesszük a frakciók súlyozását, és amennyiben Szaurina úr szeretne, egy két perces zárónyilatkozatot tehet a kérdések után. Most Szaurina úrnak adnám meg a szót. Thank you very much. Dear Chair, honorable members of the Parliament, ladies and Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek egy olyan szakbizottság előtt, amely az európai, Európában a pénzügyi stabilitást hivatott megvédeni. Az egységes szanálási testületről beszélünk most, így ennek köszönhetően az adófizetőket sokkal jobban védik Európán belül. Egy európai egységes testületről van szó, amely a fizetéskép, fizetés képességét támogatja a bankoknak, és ide, igyekszik rövid időn belül megoldani a problémákat. Jelentős intézményeket érint ez a testület Európa szerte. A testületnek az is a a testületnek egy, egy 2017-es spanyol esetét említ, említeném. Szanálási, programozási igazgatóként ez a feladat nagyon kihívásokkal teli és érdekes számomra. Az egységes szanálási testület igyekszik úgy er, er, megoldani a fizetésképtelenné váló bankok ügyeit, hogy ez a lehető legkevesebb, legkisebb hatása legyen az európai polgárokra. A cél a pénzügyi stabilitás megoldá, megóvása Európában, az egész szakmai karrierem során én mindig a közférában dolgoztam ennek a célnak az eléréséért. Hogyan tudok én hozzájárulni az egységes tanálási testülethez? Először is ilyen témában végeztem tanulmányokat, közgazdász vagyok, közgazdász PhD-m is van. Aztán az több mint 25 éve közgazdász vagyok a Banca Spanyánál, és dolgoztam már szanálási kérdésekben, bankszupervízió és pénzügyi stabilitás megteremtése területén is. Banki felügyelőként, szupervájzorként kezdtem a munkámat, aztán a, létrehoztam a pénzügyi stabilitási szolgálatot, majd később osztályt, amely a bank szabályozási témákkal is foglalkozott. Három éve lettem a szanálási egységnek a vezetője, és a Banco fenyelen fontos pozíciót töltött, töltök be. Együtt dolgoztunk már ebben a pozícióban is az egységes tanulási testülettel. Az elmúlt húsz évben több mint 200 embert igazgattam, akik négy különböző egységben dolgoztak. Tudok tehát csapatokat irányítani, segíteni nekik abban, hogy elérjék a céljukat és hatékonyak legyenek. Figyelek a nemek közötti egyenlőségre is. Nemzetközi és nemzeti szinten is van szakmai tapasztalatom, ezért is lehetek jó erre a pozícióra. A bankadeszpenyát már több nemzetközi fórumon is képviseltem, most pedig az egységes szanálási tett figyelem, illetve a banki szupervíziót is. Egyéb tagságaim is vannak. Hadd mondjam még el, hogy milyen szakmai karrierem van. Foglalkoztam a dinamikus intézkedések elfogadásával Spanyolországban 2005-ben. Ebből lett ebből később egy olyan eszköz lett, amely az európai rendeletekbe is bekerült. Ez nagyon jól mutatja, hogy stratégiai célokat ki tudok tűzni, meg tudok valósítani. Ez a magánszektorban, magánbanki szektorból, szektorból szerzett tapasztalatomnak köszönhető. 25, uh, újság, 25 uh, cikket jelentettem meg különböző nemzetközi na, uh, újságokban. Több mint két éve dolgozom nagyon szorosan az Egységes Szanálási Testülettel, igyekszünk szanálásokat megelőzni Spanyolországban. Azt látom, hogy az egységes szanálási testületnek még vannak problémái, likviditás a szanálás során, harmonizáció, adminisztratív rendszer kidolgozása a kis és közép nagyságú bankok számára, és az érdekelt felekkel való közösebb, szorosabb együttműködés. Itt említeném a parlamentet is. A hosszú központi banki feladataim, központi banknál töltött időszak alatt sok tapasztalatot szereztem, és úgy érzem, hogy most már európai szinten készen állok ennek a feladatnak az ellátására, mindig is erről álmodtam. Hogyha megkapom ezt a pozíciót, akkor az összes energiámat, lelkesedésemet az előbb említett kihívások megoldására fogom szánni. Szeretnék önökkel dolgozni, hogy Európában, a közös házunkban megteremtődhessen a pénzügyi stabilitás. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm. Most pedig az első kérdés, Markus Weber a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Szaurina úr, köszöntöm itt. Amióta létrehoztuk a bank uniót, egyes bankok már kudarcba, kudarcba fulladtak, és felmerültek kérdések az a kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük ezeket a bankokat, illetve felmerült az is, hogy a szanálási mechanizmust tényleg alkalmazni kell, de a különböző egyes esetekben gyakran következetlennek ítelték meg a fellépést, és úgy tűnik, hogy egyes esetekben legalábbis a szanálási mechanizmus szellemiségével szemben léptek fel. Ön hogyan ítéli meg ennek a mechanizmusnak a működését az elmúlt évekből? Milyen tanulságokat tudunk levonni? És mi az, amit a hatósági, illetve jogi szinten lehetne a helyzeten javítani? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdését. Azt hiszem, hogy el kell különítenünk egymástól az egységes szanálási testület alakulását a különböző egyéb esetektől. Az, hogy az SRB hogyan jár el egy szanálás vagy felszámolás esetében egy olyan banknál, amely fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné fog válni. Az SRB az elmúlt öt évben öt ilyen ügyet kapott. Ez egyik ezek közül a Banco Popular volt, amely közérdekű intézmény volt, és ezt sikeresen megoldottuk a másik fizetésképtelené váló bankok esetében, ami esetekkel szembesült az Egységes Szanálási Testület, itt két viszonylag kis bankról volt szó, és két olasz bankról, ha nem tévedek. Nem volt szanálás ezen esetekben, ugyanis nem fűződött közérdek hozzájuk nem voltak kritikus funkciók, amelyeket biztosítani kellett volna, ezért a felszámolás volt a kivitelezhető hiteles stratégia. Vannak bizonyos tanulságok, amelyeket levonhatunk abból az esetből, amely sikeres volt. Lehetséges tehát egy bankot szanálni a bankunióban, és vannak egyéb tanulságok, amelyeket levonhatunk azon példákból, amelyeknél nem került sorszanálásra, és nem lépett fel közérdek sem. Melyek ezek a tanulságok? Lehet, hogy különböző felszámolási opciók kínálkoznak, attól függően, hogy hány országról van szó. Elképzelhető, hogy 19 különböző felszámolási rendszerrel szembesülünk, egy ilyen eset pedig külön figyelmet érdemel, ugyanis itt a hitelező kompenzálására is szükség van, hiszen a felszámolási rendszerek eltérőek országonként. Például egy lett bank esetében a felszámolás lett volna az opció, de lehet, hogy az olasz esetben más lett volna a megoldás. Úgy gondolom, hogy ezek az esetek egy másik releváns kérdést is felvetnek, nevezetesen azt, hogy el kell gondolkodnunk az ilyen kettős rendszereken, ahol egyfelől van egy közös felszámolás, de 19 különböző felszámolási rendszer, ezért el kell gondolkozni azon, hogy érdemes volna valamilyen módon centralizálni, harmonizálni ezeket a felszámolási rendszereket, ami nem egy egyszerű feladat, ebben rejlik az egyik kihívás, de a jelenlegi helyzet sem kielégítő. Köszönöm szépen. Jonas Fernández az SND-től. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy kollégám Markus felvetette a vitát azzal kapcsolatban, hogy szükség volna a jelenlegi szanálási rendszer felülvizsgálatára olyan példák következtében, amelyeknél különböző rendszereket alkalmaztak. Ezek közül mindegyik jogszerű volt, de ezek eltérőek voltak azt szeretném megkérdezni, hogy azon esetekben, amikor alkalmazták a jelenlegi szabályozást, szó szerint, mint például a Banco Popular szanálása esetén, úgy gondolom, hogy abból is levonhatunk bizonyos tanulságokat, és engem ezek a tanulságok érdekelnek. Köszönöm szépen a kérdését. Természetesen vannak levonható tanulságok a Banco Popular eszpanyol szanálásából. Az első tanulság, amit le kell vonnunk, az az, hogy igen, képesek vagyunk Európában szanálni bankokat, lehetséges egy nagy, hazai szinten szisztémikus fontosságú 150 milliárd eurós eszköz készlettel rendelkező bankot, de nem egyik napról a másikra. Úgy gondolom, hogy ennek az ügynek a fontossága abban rejlik, hogy a szanálás különböző céljait lehet védeni. Az egyik a kritikus funkciókat biztosítani lehetett. Ez köznyelven azt jelenti, hogy a bank képes volt ezt követő szerdán kinyitni. A pénzügyi stabilitásra nem gyakorolt különösebb hatást, és ami még fontosabb, az adófizetőket teljes mértékben védtük. Egyetlen egy eurót sem használtunk fel a szanáláshoz az adófizetők pénzéből, ami azért fontos, mert egy paradigmaváltást hajtottunk végre. Korábban a bailout volt érvényes, most pedig a bail-in. Éppen ezért ez a szanálás ennyire fontos. Ez volt az első tanulság de vannak más tanulságok is, amelyeket levonhatunk. Ezek közül az egyik az együttműködés fontossága. Az Egységes Szanálási Testület, az SSM, a Nemzeti Szanálási Hatóságok, valamint az illetékes nemzeti hatóságok között. Jelentős volt a szoros együttműködés az összes érintett hatóság között, a harmadik tanulság pedig, amit levonhatunk, az az, hogy fel kell készülni a szanálásra. A hatóságoknak erre fel kell készülniük. A válságkezelési rendszereket ki kell dolgozzák, kézikönyvre van szükség az ilyen válságra való felkészültséghez, de a bankok felkészültsége is fontos, hogy ők is felkészüljenek a szanálásra. Ami kulcsfontosságú az az, hogy virtuális adattárak jöjjenek létre, hogy képesek legyünk gyorsan értékelni a helyzetet, ugyanis a szanálás esetében gyakran nem áll rendelkezésre idő. Tehát ez a virtuális adattár fontos, a kellő gondosságra is szükség van. Ha esetleg megjelennek esetleges vevők, értékelni kell a bank helyzetét, az árajánlatot, tehát eh, a hatóságoknak és a banknak is eh, fel kell, bankoknak is fel kell készülniük, ami egy nagyon fontos aspektus. De talán van még egy eh, tanulság, méghozzá az, hogy a felszámolás a szanálás keretében még nem nincs megfelelően tisztázva. A Banco Popular esetében volt egy jelentősebb vevő, amely kész volt arra, hogy lefedje ezt a likviditásbeli űrt, de egy Bélin esetében a garanciákat, a, a biztosítékokat a bank kimerítette. Tehát a következő napon, amikor a bank kinyit, akkor lehet, hogy megrohamozzák, és nem rendelkezik kellő likviditással. Tehát el kell gondolkodnunk azon is, hogy eh, hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Nem kell feltalálni a spanyol viaszt, gyakorlatilag a jegybank az, amely a likviditást eh, rendelkezésre bocsátja, bizonyos eh, biztosítékokkal, és valószínűleg ezt az egységes szanálási alapnak kell nyújtania, tehát gyakorlatilag ezek volnának azok a tanulságok, amelyeket én ezen sikeres szanálásból levonnék. And now Ernest Urtasun from the Greens. Nagyon köszönöm Ernest Urtasun a zöldek részéről. Nagyon köszönöm, hogy itt van velünk. Egy rövid kérdésem lenne, rövid kérdéseim lennének. Először is ami ezt a közelekű tesztet illeti, ez a múltban igen vitás volt, ugyanis az értelmezése különböző döntésekhez vezethet. Ön szerint ezt jogilag jobban meg kellene fogalmazni, hogy egyértelműbb legyen? Ez lenne az első kérdésem, a második pedig pedig a hitelezőkre vonatkozna, akik megtévesztő árusítással találták magukat szembe. Mit gondol Eh, erről a témáról. Köszönöm. Nagyon köszönöm ezeket a kérdéseket. Ami ezt a közérdekű tesztet illeti, a... tudjuk ennek a kritériumait. A kritikus funkciókat kell felmérni, vannak-e ilyenek egyáltalán, van-e átterjedésnek lehetősége. Talán kicsit korai még azt mondani, hogy -e nagyobb kodifikációra van szükség, hogy ennek a tesztnek a szigorítására lenne szükség. Szerintem emlékezhetünk arra, hogy még csak öt olyan eset volt, ahol ezt alkalmaztuk. Talán még több időre van szükségünk ahhoz, hogy messze menő következtetéseket vonjunk le, és mondjuk azt, hogy ezeket a teszteket szigorib, meg kellene szigorítani. A második kérdése, kérdés, ez a hátra hitelezőkkel kapcsolatos kérdés, ez már fogyasztóvédelmi téma. A BRD2 szerintem nagy előrelépést tett, ugyanis ezeket a kis beruházókat megfelelően védi, plusz ugye nem lehet több, mint 10 et beruházniuk a vagyonaiknak ezeknek a ezeknek a beruházóknak ilyen kockázatos termékekbe tehát minimum összeg már meg van határozva. Szerintem ez már jó lépés az irányba, hogy védjük a hátrasorolt hitelezőket. Hogyha szabad, még elmondanám, hogy az egységes szanálási testület végezhet több munkát ezen a területen, helyszíni kapacitásokat is bevethet, ellenőrizheti akár még egyszer, hogy ezeket a kritériumokat betartják-e, és hogy ez a megfelelőségi teszt, ez jól működik-e. Sőt, még a testület az a szanálásnak bizonyos akadályokat is állíthat, ha bizonyos kritériumok teljesülnek. Kulturális váltásra van szükség a banki szektorban. Meg kell érteni, hogy a megtévesztő árusítás az ez nem szabadna megengedni a megtévesztő értékesítést. Ráadásul ez a bankoknak műveleti kockázatot is jelent, és a tőkéket is terheli. Nagyon köszönöm. Köszönöm, ezzel a végére értünk a hozzászólók listájának. Úgyhogy kérdezném, hogy szeretne két percben záró beszédet mondani. Nagyon köszönöm Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves hölgyeim és uraim! Zárásképpen hadd mondjam el, hogy nagyon köszönöm, hogy időt, energiát áldoztak a meghallgatásomra. Nagyon érdekes kérdéseket tettek fel. Ez a Önök Szakbizottsága a Bankunió egyik alapítója. A banki rendelkezések, rendeletek a szanálás területén elmondom, hogy ezeket jól ismerem, és így tagja tudok, jó tagja tudok lenni az egységes szanálási testületnek. Készen állok, hogy az egységes szanálási testület munkájához hozzájáruljak, hogy az eddigi tapasztalataimat a testület szolgálatába állítsam, és kész vagyok új dolgokat is tanulni. Hogyha ezt az, erre, az, erre a pozícióra engem választanak, számíthatnak a teljes elkötelezettségemre, számíthatnak arra, hogy tudom, hogy elszámoltatható leszek a parlament irányába, és az Európa, Európa szerte a pénzügyi stabilitásért fogok dolgozni. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Most egy pár perces szünet lesz, és utána jön a következő meghallgatás.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 linking, linked with each other. So they needed a new uh, chair. Okay. I think. Nos, úgy gondolom, hogy folytathatjuk a munkánkat, és eh, most a elnök helyettesnek a megválasztásáról van szó az egységes szanálási testület esetében. Han de carpentier javasolt az Európai Bizottság az alelnökő funkcióra. A meghallgatás a rendeljárási szabály 56-os cikk értelmében fog zajlani az egységes szanálási testületről szólóan előiratik az, hogy az alelnök és a helyetteseknek az esetében az Európai Bizottság javaslatát kell figyelnünk, és betartanunk. Éppen ezért a következő módon fogunk eljárni. 5 percben meghallgatjuk Jan de carpentier utána pedig 4 perc áll rendelkezésre kérdések és választokra, és minden egyes hozzászóló ennyi időtartammal rendelkezik, mégpedig frakciónként és ez lehetővé teszi, hogy utána még kettő percben a különböző projektfrakciók még további időkeretet kapjanak, és aztán ezek után amennyiben igényli, két percben a jelölt összefoglalhatja a válaszokat, illetve a mondandóját. Tisztelt elnökasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés a számomra, itt letek a mai napon az Európai parlament előtt az egységes szanálási testületről beszélni nem más, mint az összes európai állampolgárnak az érdekét képviselni. Alapvető fontosságú ez a tevékenység mindannyiunk számára, illetve a jövő generációi számára, illetve a prosperitás számára. Mit is jelent először is a szanálás fogalma? Nehéz persze ezt megfogalmazni, és elmagyarázni, miért is van szükség a szanálásra, és mit is jelent a hétköznapainkban ennek a megvalósítása. Nos, amikor bekövetkezett az izlandi bankoknak az összeomlása 2008-ban, ennek a keretében kellett eljárnom, ugyanis hatalmas szociális feszültségek alakultak ki Izlandon. Taxiba szálltam a repülőtéren, de egy mentem. Ez három perces út volt, ez alatt elmondta a taxis, hogy a teljes vállalkozása tönkrement a pénzügyi válságban, és bármint otthon korábban dolgozik, dolgozott, és ezért kellett most taxiznia, és eladnia egyben a házát. Tehát ilyen mértékben alakult át és romlott össze a családi élete a válság miatt. Tehát a szanálás nem csak a hétköznapoknak a segítésében fontos, hanem a stabil Európa felépítéséhez. Hmm. Alapvető fontosságú volt a szanálásnak a ki alakítása az Európai Unióban a válság után. Három-négy éven keresztül folytattam ezt a tevékenységet már akkor, amikor a válság bekövetkezett, és egy hatalmas utat kellett bejárni, mert hogy összetett tevékenységről van szó, nélkülözhetetlen az együttműködés, mégpedig szoros módon a banki ágazattal, a banki szektorral, a nemzeti hatóságokkal és az összes részes felel. A részes felek nagyon jelentős szerepet töltenek be, közöttük az Európai Parlament is. Meg kell, hogy legyen az ellensúlyozása és a folyamatnak, nevezetesen a felelősségvállalás és a teljes mértékű, vagy maximális mértékű transzparencia. Ezen dolgozom nap mint nap a csapataimban, nagyon nehéz körülmények között. A célom az, hogy tovább folytassam ezt a tevékenységet, mégpedig úgy, hogy a szanálási tevékenységet még inkább kiterjesszük és teljes körülvét tegyük, de kész vagyok erre, kész vagyok arra, hogy újabb felelősségeket vállaljak, és alelnekként tudjak felépni és tevékenykedni az egységes szanálási testületben. A válságok kezelése a likviditási válságok kezelése, olyan tevékenységek, amelyekhez még inkább hozzá tudok járulni alelnöki funkcióban. hogyan lehet a bankokat szanálni, hogyan lehet a kommunikációt tovább fejleszteni, javítani az SRB esetében, tehát az egységes szanális esetében, ez lesz majd a célom. Köszönöm szépen, mondja az elnök Kárpontyi úrnak, köszönöm szépen a szóit. Marcus Ferbert hallgatjuk meg először is a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, Carpentier úr, köszöntöm itt, ha nem bánja, akkor inkább németül beszélnék. 2019. novemberében az Európai Unió Bírósága 3 2016-ban kiállított díjszabást a Bankok Cooperativa Espanyol, a Portigo és a Hippo Foralberg Bank esetében érvénytelennek nyilvánította az Egységes Szanálási Testület igazgató testületében a szanálási mechanizmusért illetékes, amikor az ilyen tanúsítványokat érvénytelennek minősítik, akkor ez az egységes szanálási alapra is, és annak ütőképességére is kihatással lehet. Ebben a tekintetben, tehát még a vélt apró hibák is jelentősek, ugyanis a szanálási alap nem megfelelően alakulhat. Ki tudná fejteni, hogy pontosan itt mi történt, és számíthatunk-e ilyen ítéletekre a jövőben is? Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos döntése volt ez a bíróságnak. Három bankról volt itt szó 2016-ban, és ez eljárásbeli hibákat fedezett fel. Az általános tanács tagjaként én az SRB álláspontját állás pontjáért vagyok felelős. 2016-ban a hangsúly a számítások megfelelőségére helyeződött. Ez a rendszer a jogi szinten sok értelmezési munkát feltételezett, Ugyanakkor a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy eljárási szempontból nem a keretnek megfelelően jártunk el, ezért a, bizottság, a bíróság úgy döntött, hogy ezt a három határozatot érvénytelenek minősíti, ami azt jelenti, hogy az SZRB-nek új döntéseket kell hoznia a jogalapi szállítása érdekében ezen három bankra vonatkozóan, és biztosítani kell, hogy az SZRB-ben maradjanak az alapok, a források és így utólag persze elmondhatom, hogy szeretném a jövőben elkerülni az ilyen eljárásbeli hibákat, de ahogy említettem, a hangsúlyt arra helyeztük, hogy a számításokat megfelelő, megfelelően számítsuk ki. Itt az eljárás oldalán következtek be az anomáliák, az SZRB-nek pedig új döntést kell hoznia, hogy biztosítsuk, hogy az alapok ott maradjanak, ahol kell, tehát az SRF-ben. You want to follow up? Yeah, I still have some time. Yes. Das heißt, uh, in... Igen, mivel van időm, egy további kérdést is feltennék. Ez azt jelenti, hogy annak alapján, amit a, bizottság, amit a bíróság megállapított, ezek a hibák a jövőben elkerülhetőek, ami azt jelenti, hogy a szanálási alap megfelelő módon fejlődhet, növekedhet. Certainly Igen, ezeket a hibákat el kell kerülni, hogy ne következzenek be jelesbeli hibák, de amit szeretnék kifejteni, amit lehet, hogy nem tettem meg eléggé, az az, hogy a három határozat három bankra vonatkozik, és eljárásbeli okokból következett be a hiba, tehát az SZRB-nek most a jogalapot helyre lehet állítania, és az alapok ezért ott fognak maradni, ahol vannak. Én úgy gondolom, hogy nincs miért feltételeznünk azt, hogy 2016-ra vonatkozóan ezeket a hozzájárulásokat a banknak ne kellene megfizetnie. Thank you very much. Now the second question. Nagyon köszönöm. ez Fernández a második kérdés az eszendi részéről. Köszönöm szépen. Az elmúlt években ön az Egységes Szállási Testületben dolgozott. Szeretnék olyan ügyekre rákérdezni, amelyek a múltban következtek be a Banco Popular esetére és az ezzel kapcsolatos jogi problémákra, hogy ott egy szanálási döntés született, amely bizonyos problémákat is felvetett, átláthatósága kapcsolatos problémák is felmerültek, nehéz volt hozzájutni a további jelentésekhez, amelyek indokolták ezt a döntést. Azt hiszem, hogy voltak itt eh, az átláthatósággal összefüggésben problémák. Ezek most eh, jogi problémák már. Úgy értettem, hogy az SRB jogi szolgálata is foglalkozott ezekkel. Szeretnék eh, erre rákérdezni. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm. A Vapulár esetében a szanálási ö, művelet után a dokumentum hozzáférési kérés érkezett többek részéről. Akkoriban ezt ö, alaposan meg is vizsgálták, értékelték, és egy bizonyos fajta transzparenciát, bizonyos szintű transzparenciát biztosítottak. Az érdekelt felek megkérdezték, hogy ez a transzparencia elégséges volt-e, még több, még nagyobb átláthatóságot kértek, így a szanálási döntés után még plusz információkat nyújtottunk. Én azt gondolom, hogy akkoriban, amikor még az első döntés született a transzparencia témájában, akkor kellőképpen értékeltük, vizsgáltuk a helyzetet, a, nem csak a transzparencia, hanem a pénzügyi stabilitási szempontokat is figyelembe kell venni és mérlegelni kell. Akkoriban jó döntést hoztunk, jó megközelítést, de több nagyobb transzparenciát kértek, és amikor ez így volt, akkor ezt megadtuk. Voltak jogi aggodalmaink, jogviták miatt, de védhető volt az álláspont. A kollégákkal úgy döntöttünk, hogy nagyobb ért, még nagyobb értékelésre van szükség. Szerintem így értékelhető, hogy utólag a helyzet. Transzparensebbek, hogyha transzparensebbek lettünk volna a kezdetektől fogva, az más döntés lett volna. Ez volt az első olyan szanálás, amely már a, keret ben valósult meg, és szerintem védhető volt a megközelítés. Pár hónappal később pedig a panelnek az értékelése másmilyen lett, amikor több nagyobb transzparenciát kértek, akkor ezt meg is adták rögtön. Rendben. Luis Garicano, Rinyútal. Elnézést Most szeretném megkérdezni, hogy mit gondol a megfelelő intervenciós szintről, az Egységes Tanulási Testület intervencióiról. Jó-e, hogy ilyen óvatosak és óvatosan döntenek, um, a közérdek mérlegelésről. Van-e az egységes tanulási testület hatáskorének bővítésére vonatkozó ötlet? Tehát van-e olyan eset, amikor az egységes tanulási testületet, hogy egyértelműen kérdezzem, arra kényszerítik, hogy lépjen fel. Kell -e a közérdekméregelési tesztet át alakítani, van-e olyan, önök, és illetve ön szerint a szanálás az alapeset e Talán a parlamentnek a szanálási mechanizmus reformját kellene javasolnia. Persze azt fogja mondani, hogy jó lenne a felszámolást harmonizálni, csak hogy ezt a választ én nem fogom megvenni harmonizáció talán a mi életünkben már nem is lesz ezen a területen. Talán az egységes tanulási testületnek, testület szerepének bővítése is hosszú feladat lesz. Fontos az egységes feladatoknak, egységes versenyfeltételeknek a megteremtése. Hogyha a bankokat megint meg kell menteni, akkor megint 2012-ben találjuk magunkat. Thank you very much for your question. It's very nagyon köszönöm a kérdést, nagyon érdekes volt, nagyon érdekes témára kérdezett rá, sok kérdéssel is hangzott, megpróbálok mindegyikre reagálni. Ha megnézzük az egységes szanálási testületnek a döntését, az első szanálási esetnél azt láttuk, hogy nem volt közérdek, így jó volt a nemzeti fizetésképtelenségi tervben megoldani a banknak a helyzetét. Ez volt az alapopció. Hogyha a közérdek merül fel, akkor viszont már szanálni kell. Az egységes tanácsi testület hatáskörének bővítése, ez egy számomra nehéz kérdés. A közérdeket kellene talán jobban mm, mérlegelni, jobban meghatározni, küszöböket bevezetni. Van, amikor nyilvánvaló, hogy melyik bankot kell szanálni, és melyiket nem, de szerintem erről könnyebb beszélni, mint megvalósítani. A jelenlegi keret kiegyensúlyozott megközelítést tesz lehetővé. Nagyon nagyon függ az adott bank helyzetétől, hogy szanálásra van szükség, vagy sem, szanálásra, vagy pedig um, nemzeti fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására van-e szükség. Az egységes szanálási testület hatáskörnek bővítésére vonatkozó kérdésein nehézkesen tudnék válaszolni. Azt látjuk viszont, hogy a közérdek részét a rendszernek mm, át kell dolgozni. Ez persze azt jelenteni, hogy könnyebb lenne a szanálást véghez vinni, és az egységes szanálási testület könnyebben bevonható lenne. Nehéz, most erre nem tudok így válaszolni, a jogalkotóknak a kezében van a dolog, zárásképpen csak annyit mondanék, hogy vannak úgynevezett negatív döntések, amikor ez azt jelenti, hogy nem szállásra, hanem fizetésképtelenségi eljárásra került szükség, ö, került sor. Aztán a fizetésképtelenségi eljárások harmonizációja. Én optimistább vagyok, mint ön. Én optimista vagyok. Szerintem lesz harmonizáció, lesznek legalábbis jó fejlemények harmonizáció terén az országos fizetésképtelenségi mechanizmusoknak a harmonizációja ezért nem elképzelhetetlen. Köszönöm. Köszönöm. Ernest Utesson a zöldektől. Köszönöm. Kettő konkrét kérdésem lenne. Alelnökként ön az egységes szanálási alapért is felelős lesz. Volt egy 2016-os bírósági ítélet. Kérdezném, hogy ebből a bírósági ítéletből milyen következtetéseket vonhatunk le. Aztán Banco Popular ebben a decemberben felmerült, hogy kell-e kompenzálni a a részvényeseket, viszont ezt a döntést elhalasztották. Az egész csak furcsa, egészen furcsa, hiszen 2017-ben volt mindez, most pedig már 2020-ban tartunk, és kétszer is elhalasztották a döntést. Kérdezném, hogy miért van ez, ha jól tudom, ez az ön felelősségi körébe fog tartozni. Nagyon köszönöm a kérdést. Like I've 2016-os bírósági döntésre utaltam, és ennek értelmében a számítás a három banknak a hozzájárulásáról szólt a bírósági határozat, hogyan nem álltak helyt a csődbe menetel során. Ezzel kapcsolatosan megfelelő döntéseket kell és határozatokat kell hoznunk. Időközben a titkárság létszáma megnövekedett azért, hogy az eljárást megfelelő módon tudjuk érvényesíteni. Ezzel együtt egy kihívásról van szó és jogi szempontból, mint ahogy mondottam, minden figyelmünket arra kell irányítani, hogy hogyan tudunk megfelelő számításokat végezni. A korábbi eljárás nem volt kellően elmentve, éppen ezért a bíróság arra a döntése jutott, hogy új határozatra van szükség ezen három bankkal kapcsolatosan. A tanulságot levontunk, arra van szükség, hogy több erőforrás álljon a rendelkezésünkre, azort, hogy a szavatolni tudjuk a tevékenységet, tevékenységünket, és még jobban tudjunk illeszkedni a szabályokat. Ami pedig a Banco Populárt illeti, és a kompenzációt, értékelésre került sor. Az értékelés eredménye pedig az volt, hogy észrevételek születtek, amelyeket szintén mérlegelni kell többek között nekünk, illetve többek között a külső független értékelők is kócsuk alá kell, hogy vegyék olyan eljárásról van szó, amely időigényes volt, most már a folyamatnak a végére jutottunk, és optimisták vagyunk a tekintetben, hogy a folyamatnak a végére jutunk. Azok a személyek, akik érentettek voltak, meghallgatásra kerültek, meghallgattuk őket, de ez az eljárás rendkívül időigényes, megpróbáltuk felgyorsítani a folyamatot, és reméljük, hogy összességében véve az eljárás teljes körűnek fog minősülni, és lehetővé teszi azt, hogy a döntéshozatalnál minden szempontot valóban figyelembe vegyünk Előre Köszönöm szépen, amennyiben kívánják, akkor két perc áll a rendelkezésére, hogy összefoglalja a vitát. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a meghívásért, hogy részt vehettem ezen a meghallgatáson. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy parlamenti képviselők hallgattak meg, és válaszoltam a kérdésekre, és mindezt azzal egészítem ki, hogy a jó szanálási rendszer valamennyi európai polgárnak az érdekében áll. A tevékenységünket nem végezhetjük, mint egy elszigetelve a társadalomtól, és együtt kell működnünk valamennyi részesvélel, így az Európai Parlamenttel. Tovább fogom folytatni ezt a rendkívül jelentős munkát, és kész vagyok arra, hogy ezt a tevékenységet alelnőnként végezzem. Készen vagyok arra, hogy teljes felelősséggel lépjek fel a feladatom ellátásában azért, hogy megbízható és inkluzív legyen a szanállási rendszer az Európai Banki Unióban. Köszönöm szépen! Akkor úgy gondolom, hogy itt most a mai ülésünket befejezhetjük, és találkozunk holnap délelőtt, mégpedig 9 órakor az Econ Anvinak a közös ülésén.